Mesdames, Messieurs. Hölgyeim és uraim, akkor kezdjük a munkát. Egyre nehezebben kezdünk időben, ezt kell megállapítanom. Ez nem jó, mert a parlament pénzét ezzel szórjuk, mert kiváló tolmácsokat fizetünk negyed órán keresztül a semmiért az udvariasság alapján, hiszen az EP képviselők udvariasak, és azért, mert szeretnénk jól kihasználni a parlament költségvetését, mert ez közös célja a közvetési szakbizottság minden tagjának. Háromkor kell kezdenünk, hogyha háromkor találkozunk. Az előadónk itt van, a koordinátorok itt vannak, a legfontosabb szakbizottsági tagok itt vannak, ezért azt javaslom, hogy kezdjük a Kobu News-on látszik, látható a napi rend, hogyha nincsen és akkor elfogadottnak tekintjük. Második pont, az elnök közleményei, a Kommunyúzon ott van a nyelvek leírás, amelyeket használhatunk az interneten, webstreamingelik a munkánkat. Nem látom a kis fényt a kamerán, de feltételezem, hogy közvetlen adásban vagyunk, kis fény nélkül is. Szeretném még azt is elmondani, hogy a pénzügyi rendelet a külszolgálatról, nos ezzel kapcsolatban szavazás volt a az együttes ülésen a és ellenőrzési szakbizottsággal a két co-raportőr, Gressle asszony és Ribellini úr a Kokobu képviseletében elkezdtek tárgyalni a belga elnökséggel, a tanács belga elnökségével azért, hogy első olvasatban legyen megállapodás, mint ahogy azt a múlt héten előirányoztuk. A tárgyalás eléggé előre haladott, így napirendre lehet, ö, kerülhet a trilóguson október 11-én, azaz a jövő héten. Hogyha minden rendben lesz, akkor ezt a rendeletet első olvasatban, egyetlen olvasatban a második októberi plenárison már lehet tárgyalni. És van egy helyesbítés a Kobu a napi rendi hatodik pontjával kapcsolatban. Ez a hatodik pont a GNI-vel kapcsolatos nagyon szakmai kérdés, a pénzügyi kerettechnikai kiigazítása, az előadó Reimer Böge természetesen, és nem Barbara Matira, Barbara Reimer helyébe lépett egyes témákban, de nem mindenhol. És természetesen ezt a pontot el is halasztjuk. Nos, ez a második napirendi pont volt. Szeretném jelezni, hogy a hármas pont a következő ülés ezőkönyvek elfogadása nincs ilyen, ezért előrébb is léphetünk, ami az eheti ülést illeti. Ma délután a maradékot kivégezzük idézőjelben. A 2011-es költségvetésről a szavazást ezt az előadó fogja vezetni, és holnap délelőtt. Azt javaslom, hogy változtassunk a sorrenden. Ugyanis holnap reggel 8.30-kor az ö, frakciók elnökei értekezletet tartanak. Ennek a rendjén szerepel a költségvetés is, az EU költségvetés is. Ez a harmadik alkalom, az elnökök értekezlete foglalkozik a témával. A munkán részt vesz a két raportorunk, Sidonia és Helga Tripper, és én, mint elnök Úgy hallottuk, hogy az elnökök értekezlete azt szeretné, hogy a 2011-es költségvetés megszavazása politikai összefüggésben legyen a jövő kérdésével. Az Európai Unió jövőbeni költségvetésének kérdés középtávon. A szükséges kiadások szempontjából új jogköröket hozott fel a Lisszaboni szerződésre, illetve a pénzügyi keret, több éves pénzügyi keret, midterm review-ja, félidős áttekintése is most van, illetve a bőg jelentés meghozták plenárison ennek fényében, valamint a bevételek fényében, hiszen vita van a saját bevételekről. A költségvetési összebizottság évekig dolgozott ezen. Tehát az elnökök értekezleté, de meg szeretné vizsgálni, az Európai Parlament, amikor a 2011-es költségvetés vizsgálja és szavazza, hogyan tudja meggyőzni a tanácsot, amikor azt hogy tanács, akkor az miniszter tanács, a szokásos partnerünk, vagy az európai tanács, bármelyik is, hogy nyissa meg a vitát az európai költségvetés jövőjéről. Ez politikai, technikai kérdés is. Ezért holnap reggel 8.30-től 10-ig az elnökök értekezlete ö, foglalkozik a kérdéssel. A raportörökkel beszámolunk a munkánkról, és hogy a plenárisan milyen módosítás javasolunk majd a 2011-es költségvetésen. Egyelőre csak azon, és meglátjuk, hogy mi lesz az álláspontja, utasítása az elnökök értekezletének. Ezek, ez azt jelenti, hogy 9-ről 10-re halasztjuk a Költségvetési Szakbizottság munkájának kezdetét. Tehát csak 10 órakor kezdjük a munkát. Egy órára lesz szükségünk, hogy beszámoljunk in camera arról a szakbizottságnak, hogy mi hangzott el az a kérdekezetén. A szakbizottsági tagok, de csak ők. Zárt ülés a többi intézmény képviselőjének, illetve azoknak, akiket érdekel a munkánk, illetve a webstreamingelés számára. Csak 11-kor nyílik meg az ülés. 11-kor, tehát folytatjuk a formális munkát, a napi rend szerint, amit elfogadtunk, és a legutóbbi szavazások alapján, hogyha nem sikerül ma délután mindent megszavazni. Nos, azt javaslom, hogy így szervezzük meg a munkánkat. Tudván azt, hogy a hét további részében új ülés lesz, újabb ülés lesz, csütörtök délután, a mini plenáris után, a csütörtök délutáni ülés után, hiszen akkor fogunk szavazni az állásfoglalás tervezetről, amit a plenáris elé terjesztünk, valamint a 2014 es költségvetés módosításairól. Ezért az a cél, hogy közvéleménynek, a több intézménynek elmagyarázzuk, hogy mi a célja a módosításainknak. A határideje a módosító tervezettek benyújtásának ma délben járt le, Természetesen van lehetőség, hogy kompromisszumos javaslatot mutasson be az előadó, beleértve azt is, hogy figyelme vegye azt, ami holnap elhangzik az elnökök értekezletén valamint a közvetési szakbizottságban, hogy figyelembe vegyük azt, amit az elnökök értekezletén döntenek. Nos, ez a heti program. Egy, ezzel, van ezzel kapcsolatban kérdés, megjegyzés nincs. Akkor átérhetünk a negyedik pontra a napirendben, ami a ö, parlament álláspontja a tanács által módosított 2014 évi költségvetés tervezetről az előadó elmondja, hogy mit javasol. Szidónia. Dziękuję panie przewodniczący. Z zeszłego tygodnia... Elnök úr, a múlt héten szavaztunk, de azért néhány kérdés még nyitott maradt, ahogyan is nagyon helyesen megjegyezte a bevezetőjében, tehát ezekről ma még mindenképpen szavaznunk kell. Van még továbbá néhány olyan kérdés, ahol tisztázandó ügyek maradtak. Abban a dokumentumban, amelyet mindenki megkapott, és ez a, a négy rab második rész nevű dokumentum, és ebben megtalálják azokat a költségvetési sorokat, amelyekről ma még szavaznunk kellene. Ha megengedik röviden, akkor mindegyik sorról mondanék néhány szót, hogy világosan lássák, hogy miről is van szó. Először is a második oldalon a négyes rubrikára kellene tekintenünk. A múlt héten politikai megállapodást ö, tudtunk elérni, nem könnyen, a négyes rubrika beli ö, csökkentésekről. Sajnos azonban nagyon későn sikerült megállapodnunk, ezért ö, nem volt kész táblázatunk, amikor szavaztunk. Tehát öt költségvetési sor még következik, és ezekről ma fogunk szavazni, és azt javaslom, hogy blogban szavazzunk erről az öt sorról, ez az első mondandóm. A második kérdés, amelyet ma meg kell oldanunk, az az én módosító javaslatom, mint raportőré, a 3000, tehát 3000-es módosító, és ez pedig az 1A rubrikával kapcsolatos. Ebben a módosítóban azt javaslom, hogy az ITER költségvetési sornál ö, csökkentsük az összeget. 45 millióról beszéltem eredetileg, de mivel az utolsó ö, pillanatban volt még néhány módosítás a kísérleti projektet előkészítő intézkedéseknél. Két millió euró hiányzott. Két millió plusz erre a területre, tehát a kísérleti projektekre. Ezért most azt javasolnám, hogy maradjunk a felső határ alatt, de azért 47 millióra gondoljunk itt a ö, csökkentésnél. A, illetve ennyire csökkentsük a következő módosítás a negyedik oldalon található, és ezt a múlt héten egyszer már megnéztük. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ma már el tudjuk-e fogadni, de ezzel és a következő módosítóval kapcsolatban mondok néhány szót. Ez az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatos mind a kettő módosító. És Persze itt az AFET véleménye is fontos, ők is adják nekünk az inspirációt, és azt mondják, hogy a főbiztos Eston asszony ezt az új szolgálatot mutassa be nálunk, illetve jöjjön el hozzánk is, hogy további konzultációkra tudjunk sort keríteni. Van egy tartalék, 18 millió eurós tartalék létezik, és ezt gyakorlatilag a teljes összeg, ami a külügyi szolgálat rendelkezésre áll, ez egy nagy módosító, és a kisebb pedig azt jelenti, hogy a személyzet egy részét a GD Relexből átvisszük az Európai Külügyi Szolgálatba, tehát ez gyakorlatilag a munkatársak egy részének áthelyezése. Ezen túlmenően van még egy dolog, ami ma még biztos nem tudunk lezárni, ugyanis erről még politikai vitát kell folytatni a koordinátorok között, ezek pedig a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések. Ezzel kapcsolatban még a következőt szeretném elmondani. A kvótákat a múlt héten elfogadtuk az utolsó héten. Azonban még számos megjegyzésben nem tudtunk megállapodni, ugyanis ezeknek a kommentároknak egy része, a nem elfogadott projekteknél áthelyezhető a már elfogadott projektekhez más költségvetési sorokba. Remélem, hogy ma délután a koordinátorok között sikerül egyességre jutni, hogy holnap valóban legyen egy olyan kompromisszum, amelyet szavazásra tudunk bocsátani. Ennyit szeretném volna elmondani. Köszönöm. Très bien, je vous remercie. Alors... Rendben, köszönöm szépen. Akkor azt hiszem, hogy elég gyorsan tudunk majd haladni. Első szavazás blogban a négyes fejezettel kapcsolatban. Görán. Put... Szeretnék egy kérdést feltenni, nem ezzel kapcsolatban, hanem mással kapcsolatban. Talán ö, lemaradtam valamiről Cidonia mondott, mert ö, beszélgettem társaimmal a ö, két ö, tartalék a külügyi szolgálattal kapcsolatban. Ö, új megszövegezésben kaptuk ezt meg. Igen, erre vissza fogunk térni, mondja az elnök, a szavazáskor ezek a mód, kompromisszumos módosítók, amiket javaslok, és az előadó elmondja, hogy mi a véleménye, és majd döntenek. Egyelőre, hogyha mindenki egyetért, a táblázattal kapcsolatban a négyes kategória, ez olyan táblázat, amely írásban soronként mondja, hogy milyen politikai megállapodás történt múlt héten, hogy milyen megtakarításokat kell elérni, és ez a banán és az AICI plusz között oszlik meg, hogy finanszírozzuk a négyes kategória prioritásait úgy, hogy a plafon alatt maradunk. Mielőtt a közvetési bizottságtól kérem, hogy erősítse meg, hogy egyetért ezzel, Portas úr kért szót. Köszönöm szépen. Szeretnék egy kérdést feltenni az előadó asszonynak. Eme jelentés miatt, amelyet meg kell tárgyalnunk, az a benyomásom, hogy eh, a jelentés tartalma kicsit más, mint amit itt javasolnak. Mm, mondom, hogy mi a kételjem. az afganisztáni programmal kapcsolatban. A fejezetekben pontosan mi szerepel, nem emlékszem. Én úgy hittem, hogy más csökkentéseket javasoltak az összegekben. Köszönöm szépen. Nincsen más kérdés az előadóhoz? Előadó asszony válaszolni a onnak. L'assistance macrofinancière. Makrofinanciális támogatás. Jaśnie naturę tej, e, tego głosowania. Akkor még egyszer köszönöm a szót, szóval az elmúlt héten sikerült az utolsó percben politikai megállapodásra jutnunk, és blogban szavaztunk azokról a költségvetési sorokról, amelyek tükrözték ezt a megállapodást, amelyre jutottunk. Ez az öt költségvetési sor, amiről most szó van, azok, amelyekről a múlt héten nem tudtunk szavazni, mert hogy akkor még nem tudtuk beépíteni őket a táblázatba. A táblázat nem állt rendelkezésre, ezért született az a döntés, hogy az utolsó szavazásra ma kerítsünk sort. Ez nem változtat semmit. A múlt heti szavazáson ezek csupán a megmaradt sorok, amelyek részei az egyezménynek. Köszönöm. Rendben, portásor, akkor megnyugodhat, minden jól megy megerősíti a szavazáson a szakbizottság, hogy egyetért a négyes kategóriával a második oldalon a szavazó listán. Ki támogatja? Köszönöm szépen. Ki van ellene? Köszönöm szépen, tartózkodás, köszönöm szépen. Gratulálok az előadónak és mindenkinek, aki ö, dolgozott, hiszen ö, ez a legnehezebb kategória ö, számunkra, a legnehezebb fejezet, és egyhangú döntés történt, ez egészen megható megpróbáljuk ugyanezt a szellemet követni és egyhangulag dönteni. Az ITER tétellel kapcsolatban a 082002 újra elmondom, mert nyilvánosság előtt vagyunk, és remélem, hogy az interneten vagyunk, ha bár nem látom a kis piros fényt, de a teremben a más, képvis, más intézmények képviselés is vannak, meg újságok is beszámolhatnak erről. Nem az a politikai szándék, hogy megkérdőjelezzük az ITER programot. A politikai szándékunk az, hogy finanszírozni tudjuk a prioritásainkat. Itt nem a négyes kategóriáról van szó, hanem az egy arról, annak függvényében, hogy a politikák, programok szükségleté hogy jelenje, jelennek meg. Az itt erről majd tudunk beszélni még többször is a 2010-es módosított költségvetés kapcsán, meg 11-es, 12-es kapcsán. Itt el lehet majd járni. Az előadónk annak megfelelően, amit múlt hét területen. Döntöttünk úgy, mondta, megmondta, hogy milyen összegre lesz szükségünk ezen a tételanyja, a többi prioritást tudjuk finanszírozni. A dossziénkban 45 millió szerepel. De azt mondta az előadó, hogy plusz 2 millióra van szüksége. Tehát 47 millióról van szó. Ugye, előadóasszony? 47 millió. 47 millióval még a plafon alatt maradunk. Tehát pozitív a szaldó. Így megfelelően járunk el. 47 millióról van tehát szó. Ki támogatja? Köszönöm szépen. Ellene. Köszönöm szépen. Tartózkodás. Egy tartózkodás. Nem kettő. Ez azt jelenti, hogy el van fogadva ez a tétel. Most pedig, Helga. Mm, maybe I was too late, or you did not... Szerintem lehet, hogy késtem, és Judit nem látott, de egy mondatot szerettem volna mondani. Én most mellette szavaztam, tehát megszavaztam ezt a változtatást, de ez nem jelenti azt, hogy mi zöldek teljes mértékben egyet elégedettek vagyunk ezzel az egésszel. Szóval én nem szavaztam ellene, de az álláspontom teljesen más, mint a többi frakcióé, ugyanis én azt gondolom, hogy a jelenlegi, a dolgok jelenlegi állása szerint nem kellene finanszírozni ezt a programot, és itt mindenki tudja, hogy mire gondolok, és mi az érvelésem. Köszönöm. Köszönöm, Helga. Tényleg már elmondta volt, de jegyezzük újra, hogy a frakció számára 45 millió nem maximum, hanem minimum Erről van szó. Így értettem. Surján László. Uh, I just want to add that I... Csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem nincs olyan frakció, amely elégedett lenne azzal, amit teszünk. De hát ilyen az élet. Kompromisszumok vannak, és rugalmasnak kell lenni. Én sem vagyok elégedett. Sok megoldással, de támogatom. Bien. Donc tout le monde s'est expliqué. Nos, rendben, mindenki ö, megadta magyarázatát az iterrel kapcsolatban, semmi további magyarázat a szavazással. Rendben. Akkor most áttérhetünk a két módosítóra, amelynek a nevük Joint Amendment numero 1 és numero 2, közös módosító, a külügyi szolgálattal kapcsolatban. Szeretném megjegyezni mellesleg, hogy ez a módosító levéllel kapcsolatos, amit az Európai Bizottság nyújtott be a külügyi szolgálat működéséről. Ez csak ezek vannak. Hogyha ezt elfogadjuk, az ilyen módosítót, és csak ilyet, akkor implicite az azt jelenti, hogy foglalkoztunk a módosítással, és nincsen más módosításunk ezzel kapcsolatban. Szeretném ezt pontosítani. Nyilvánvalónak tűnik, de hogyha nem lett volna módosítónk, akkor nem lenne világos, hogy őket megkerestek, vagy sem, függőben maradt volna. De nem, mi foglalkoztunk vele, és csak ez a két módosítónk van, esetleg. Erről már beszéltünk a múlt héten, erről a problémáról, hogy tartalékba helyezzünk két tételnél. Ez a bizottságot is, és a tízes szekciót is illeti, azaz a külügyi szolgálatot. Erről beszéltünk a koordinátorokkal, a Költségvetési Szakbizottságban is sok bilaterális kapcsolat, megbeszélés történt a ö, téma meglehetősen izgatta a másik érintett intézményt, a ö, bizottságot és a főképviselőt. Megpróbálok költségvetési szakbizottsági elnökként megkönnyíteni azt, hogy találjunk megoldást azaz olyan megfogalmazás, amely megfelel annak, amit a, az AFET szakbizottsági kollégáink szeretnének, ezt kifejezték világosan írásban a külügyi szakbizottság elnöke is, illetve hogy a főképviselő és az Európai Bizottság mit vár el tőlünk a maguk jogkörében ezt meg akarjuk összeegyeztetni azzal, hogy milyen kötelezettségvállások történtek a quadrilógusban, Madridban, júliusban, amikor a megállapodás történt a parlament, a bizottság, a főképviselő, a tanács között arról, hogy milyen lesz a jogállás és hogyan működik a külügyi szolgálat. Ebben a szellemben javaslom, hogy enyhe mértékben változtassuk a két módosító megfogalmazását a következő szellemben. Úgy, ahogy ez meg van eredetileg fogalmazva, implicite azt mondják ki, hogy a parlament vétó jogot kap személyek áthelyezésénél, illetve kinevezésnél. Ezt vitatja a több intézmény egy más megfogalmazást, ö, tompitottat javasolok. Ebben arról lenne szó, hogy a másik érintett intézmények, ö, bizottság, főképviselő köteles informálni az áthelyezés előtt, előzetesen informálni a parlamentet. És miután megvolt az előzetes információ, azután lehet a fenntartást törölni, vagy nem törölni. Ez attól függ, hogy milyen információt kapunk. Ez megfogalmazás kérdése. Azt javaslom, hogy inkább ez a megfogalmazás legyen, ez tiszteletteljesebb. Úgy tűnik számomra a kvadrilógus megállapodásaival szemben, és az intézmények jogköreinek ismeretében. Ezzel kapcsolatban Görán kért szót. I think everybody... Azt hiszem, hogy mindenki nagyon nagyra értékeli az elnökség erőfeszítéseit, hogy megtalálja megoldást erre a szerintünk is nehéz érzékeny kérdésre, de azért mégiscsak van gondunk a szövegezéssel. Amikor korábban megkaptuk ma ezt a levelet, a három képviselőtől a külügyi bizottságból, akik ezt az egész dolgot Brock úr közöttük kitárgyalták ezt a dolgot, és hát itt van ez a tartalék, a konzultáció és a személyzeti prioritások, és akkor ez prior informing szöveget, szövegre változott, és ez magában foglalja a dialógust, a párbeszédet, nem valami egyoldalú kommunikációt. Hát amikor elolvasom ezt a levelet, akkor ez a be consulted kitétel szerepel benne, és hogy nem lehetne esetleg egy kicsit több időt kapni, hogy ezt jól meggondoljuk, megvitassuk mondjuk a koordinátorok ülésén ma este, azt holnap szavazunk, mert ez egy annyira érzékeny kérdés, hogy valóban időre van szükség ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást. Én ezt szeretném szorgalmazni. Köszönöm. Si, uh, Hogyha a koordinátorok kérnek még egy kis plusz gondolkodási időt, mivel én elfogadható, mindenki számára elfogadható megoldást szeretnék, nem sürgős annyira a dolog, hogyha néhány óra konzultáció szükséges, konzultáció magunk között és másokkal, hogyha ez úgy gondolják, hogy ez hasznos és megkönnyíti a végső kompromisszumot, akkor természetesen egyetértek. Rendben? Nos, akkor elhalasztjuk a szavazás a két módosítóról. Holnap délelőtt kerülnek szavazásra, és akkor a koordinátok ülésén beszélünk róla. Ártong úr kért szót. Ártong úr. Elhalasztom, majd inkább holnap. Köszönöm szépen. Nos, akkor így gyorsabban haladhatunk. Itt van a 20-62-es módosító, amelyet Helga Tripper mutatott be, nyújtott be a parlamenttel kapcsolatban. Helga. I tabled on behalf of... Egy olyan módosító, amelyet a bűró nevében terjesztettem elő, ez egy technikai adaptáció a személyzettel kapcsolatosan, és nem gondolom, hogy ezzel kapcsolatban bármiféle probléma merhetnek. Köszönöm. Van kérdés ezzel kapcsolatban Helgához? Nincs. Akkor ki szavaz mellette a módosítónak? Köszönöm. Ellene? Ki szavaz? Köszönöm két tartózkodás mellett nem tartózkodott, senki elfogadtuk a módosítót. Most pedig térjünk át azon kísérleti projektekre és előkészítő intézkedésekre, amelyekkel kapcsolatban jól emlékeznek önök is, hogy a számokról már múlt héten szavaztunk. Ám, bizonyos megjegyzések, fontos megjegyzések még hátra vannak, ugyanis bizonyos esetekben összeolvasztottunk kísérleti projekteket, különböző projekteket. Ez azt jelenti, hogy a megjegyzésekben pontosítanunk kell az ilyen összeolvasztott projektek finanszírozását, másrészt pedig a kísérleti projektek helyett olyan megjegyzéseket ö, ö, illesztettünk be, amelyekről külön ö, döntöttünk, mint tételekről. A jelentéstevő felé fordulok, Írásos megfogalmazásunk még nincs, ma délután viszont szükségünk lenne ezekre az írásos megfogalmazásokra, hogy holnap már szavazni tudjunk, ha lehet blogban, a legtöbb tételről, sorról, ahol ez lehetetlen, ott külön szavaznánk. Ma nem szavazhatunk, ugyanis az most már világos, hogy ezek a magyarázatok politikailag is érzékenyek, ezért tényleg azt javaslom, hogy ezt a koordinátorok ülésén nézzük meg még egyszer, hogy holnap a szavazásnál ne legyen szakadás, és blogban tudjunk szavazni. Nagyszerű. A táblázatot még a mai ülés vége előtt megkapjuk. Szükségünk van rá, mert mindenkinek meg kell ismerkednie vele, ha problémák vannak ugyanis, a koordinátorok ülésén a problémákat tisztáznunk kell. Akkor a holnapi napra halasztjuk a szavazást. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy holnap vizsgáljuk majd meg azt a tételt is, amely a pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos adó létrehozásáról szól, és ez szocialista javaslat volt, nem tudom, hogy esetleg már most kívánnak-e hozzászólnak, de itt egy olyan sor gondolatáról van szó, amely érdekes lehet a 2011-es költségvetés vitájának a további aspektushoz kapcsolása szempontjából további módosítások, további kezdeményezések és vonat hozhatnak erre. Görhan? Uh, Rendben van, eh, de ezt meg kell vétetni annak fényében, ami majd az elnökök konferenciájának az eredménye lesz, mert ha ők a költségvetési eljárást 2011-est össze akarják kötni a pénzügyi tervel, akkor ez egy olyan tényező, amelyet meg kell vitatni és szavazni róla holnap, de ez annak fényében történhet meg, hogy mi történt előzőleg az elnökök értekezletén. Köszönöm. Való igaz, ez így bölcs gondolat munkamódszer szempontjából, hogy jelentős módosítóról van szó, de eltér ez a módosító a hagyományos költségvetési szavazásétól. Most valahol a szokásos keretből kilépve dolgozunk. A négyes napi rendi pontot tehát körbejártuk, nem, Göránnak van még mondani valója. Uh, uh, uh, Bocsánat, hogy megint szólok. Nekünk is volt itt egyfajta fenntartásunk, mert a sziporról nem történt meg a szavazás, mármint az ezzel kapcsolatos tartalékkal. Vagy igen, akkor, vagy én mm, tévedek, tehát azt hiszem, hogy itt még szót kell ejteni a szövegezésről, de lehet, hogy rosszul tudom. Madame le rapporteur. Alors, Ami a dolog lényegét illeti, az ezzel kapcsolatos magyarázatokról még nem szavaztunk, de azt javaslom, hogy az ez illetékes raportőr asszony szóljon előről a kérdésről. Nem a raportőr, de... Előadó asszony, ügy, ügynökségekért. Hát ha már megadja a szót, elnök úr, szívesen valóban szavaztunk a dologról, és összességében azt mondtuk, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottsággal szorosan együtt akarunk működni, és éppen ezért építettük be ezt a tartalékot a költségvetésbe 2011-re. De de illetve az elmúlt héten, múlt időben mondom, alapvetően volt egy technikai adaptáció, hozzáigazítottuk a szöveget a feltételekhez, hogy hogyan lehet ezt a tartalékot azután feloldani. Ezt elolvastam, jónak találtam, nagyon pontos volt, sőt pontosabb, mint amit úgy általában megfogalmaztunk, ami senkinek nem tetszett. Tehát ez pontos volt, és hogyha aztán mm, ezt ö, átadtam a titkárságnak, mert úgy gondoltam, hogy ez a helyes út, és akkor majd ők beépítik. Most nem tudom, hogy akkor még egyszer konkrétan kell erről szavaznunk, erről az egyetlen szóhasználatról, egyebekben pedig a dolog számomra úgymond elintéződött, tehát, vagy legalábbis kipipáltam magamban. Köszönöm. Köszönöm, Juta. Azt javaslom, hogy legyünk biztosak abban, hogy a szöveg rendelkezésre áll, köröztetjük, és ha kell, akkor még ma este a koordinátorokkal is megtárgyaljuk mindezt, holnap is napirendre tűzzük. Politikai megállapodás megszületett, biztosnak kell lennünk abban, hogy Görán és a koordinátorok is egyetértenek ebben, nincs tehát további szavazásra ezzel kapcsolatban szükségünk. Ha megengedik, akkor most a napirendünk ötös pontjára térünk át, ha a jelentéstevőnk készen áll, akkor eszmét cserélhetünk az ötös napi rendépontról. Új dossziékről van szó az európai globalizációs alkalmazkodási alapigénybevételével kapcsolatban. Barbara. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Azt javaslom a kollégáimnak, hogy az írországi egység, egyedi esetet holnap tárgyaljuk meg, és a másik négy igénybevételi kérelmet külön ne taglaljuk. Az ötöd blokkban lehetne inkább talán egyszer előterjeszteni, hiszen Írország esete ma vagy holnap terítékre kerül, de csak október 26-án fogunk szavazni erről, holnap pedig szavazunk négy másik esetről, ha egyetért, természetesen mindenki ezzel a munkamódszerrel. Elnök úr, igen, mindenki úgy gondolom egyetért ezzel, de már ma esetleg előterjeszthetné, és akkor már felvezethetné a holnapi szavazást. Kicsit több időnk van ma az eszmecserére, mint holnap. Holnap többet szavazunk, ma többet cserélünk eszmét. Barbara, kérem. Elnök úr, köszönöm szépen, mondja Matera asszony. Öt új igénybevételi kérelem érkezett be az EGAA-ról. Az elsőről majd október 26-án szavazunk, mint mondtam, 850 ö, elbocsátásról van szó, az Acer Technics írországi cég, légi közlekedési területen dolgozó cégről van szó. Az e a hozzájárulós euróban 7.445.863 euró. A múlt héten megállapodás született, és a szöveget egy szóbeli módosítóval egészítettük ki, a szakbizottság is támogatta ezt a múlt héten. Tehát a bizottságnak lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy új marzsokat, marzsokkal rendelkezhessen a költségvetési tételekben, amelyek a kis és középvállalatokra vonatkoznak. Ennyit szerettünk volna a múlt heti szavazáshoz képest újdonságként felvetni. A második kérés maga 1429 elbocsátásra vonatkozik, amely 23 vállalatban Spanyolországban, Katalóniában történt a gépjármű ágazatban. Itt tőlünk 2 millió 750 ezer eurót kérnek tőlünk. Körülbelül a harmadik eset az igénybevételre 512 elbocsátásra vonatkozik, amely a félvezetők ágazatában Hollandiában az NXP cég től került elbocsátásra 1 millió 800 ezer eurós tételről van szó. Negyedik igénybevétel, remélem nem vagyok túl gyors, Dániából érkezett hozzánk. Itt arról van szó, <laughs> hogy 951 munkavállalót, elbocsátott munkavállalót 45 cégtől bocsátottak el. Dánia, Nordirland területén gépekről, berendezésekről van szó, és 7 millió 500 ezer eurós tételt kérnek tőlünk. Az utolsó kérelem pedig Portugáliától 519 elbocsátásra vonatkozik az elektronikai ágazatban kimonda 2 millió 400 ezer euróról van szó megint eh, körülbelül szó. A módosítók a igénybevételi kérelmekkel kapcsolatban megtárgyalásra kerültek, és szavaztunk is róluk. A múlt héten azonosak a módosítók, Álvaro kollégánk, valamint szocialista kollégánk, Darden úr, és egy harmadik kollégánk is, valamint Álvaro és Okland taktársunk ö, tollából származnak, de a szavazásra múlt héten már sor került, mint említettem. Elnök úr! Köszönöm szépen. Bárki kíván-e megjegyzéssel élni, hozzáfűzni a hallottakhoz bármit? Aglund úr, tessék, majd Portes úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentés készítőjének ezt a nagyon jó munkát, hogy így módon megkaptuk ezt az átfogó képet. Mindannyian tudják, hogy a liberális frakcióban, nem titok, nem mindannyian örülünk ennek az EGF-nek, mint, mint instrumentum, de hát bennünk, néhányunkat ez jobban aggaszt, mint másokat, de hát azért fontos a közös álláspont megtalálása a bizottságban, és a jelentés készítője valóban megjegyezte, hogy itt van egy tendencia, hogy mire megy a pénz, ugyanis ha megengedik, akkor mondok néhány dolgot a transferekkel kapcsolatban. Ugye a vállalatok számára, például KKV-k számára elvesszük a pénzt az innovációs politikától, szóval ez egy kicsit aggaszt engem ez az egész, ugyanis tavasszal mindannyian azt mondtuk, hogy a 2020-as stratégia fontos, és megállapítottuk, hogy ez egy fontos cél, amit a bizottság meghatározott, és a pénznek nem minden esetben nem mindig kerül oda, ahol a legjobban hasznosul, úgyhogy itt inkább erről szól ez inkább, nem mint az EGF-ről, de ez egy nagyon fontos költségvetési sor, és ebben megállapodtunk, megállapodtunk, hogy ez egy nagy prioritás, aztán egyszerre csak nincs pénz, és tudjuk, hogy nagyon nagy az igény. E, erre a pénzre. Úgyhogy valami nem stimmel, valami nem stimmel a mechanizmusokkal, a maradék pénzeket illetően, és a bizottságtól lenne jó hallani, hogy ez az egyetlen hely, ahol marad pénz, és hogyha igen, akkor szeretném hallani a bizottságtól, hogy ezt a pénzt miért nem költötték el úgy, ahogy kellett volna, és akkor miért kellene a globalizációs alapba mennie, ugyanis ez a tendencia nem lenne jó, ha folytatódna, hogyha el akarunk valamit érni a többi területen. Úgyhogy elnök úr, én azt gondolom, hogy eh, a Matéra asszony javaslatának ez a, a tartalma, de ez azért egy rendkívül érzékeny kérdés, és itt politikailag is dönteni kell ezekről a transferekről, ez megtörtént, és akkor eh, most hirtelen eh, ezt ilyen aktivitásokra próbáljuk át transferálni, és ez egy kicsit aggaszt engem, ez az egész tendencia, de hát lehet, hogy a jelentés készítője tudja ezt a kérdést kezelni, szóval ez egy nyitott kérdés a bizottsághoz inkább, hogy hogyan lehet ezt kezelni, egyáltalán az EGF-et kezelni. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégám. Köszönöm. Kiváló megjegyzést hallottunk. Tényleg kiváló. Miért? Azért, mert valóban azon sorok, amelyekről szólunk, prioritást képeznek a mi szemünkben. Módosítókat szavazunk meg, hogy jövőre megnövekedjenek, ma pedig azt látjuk, hogy a felhasználásuk idén nem történt meg teljes mértékben, már pedig ez érdemi probléma. Mi a célunk? Az, hogyha az alapot megtartjuk a jövőben, akkor állandó mm, finanszírozási eszközökre van szükségünk az alap fenntartásához. Jelenleg viszont még olyan megtakarításokból ö, ö, alkalmazzuk ezt az alapot, amelyet más tételek nem megfelelő felhasználásából csoportosítunk át. A szociális alap kérdése is fogós kérdés, kicsit furcsa is, és kicsit ellentmondásos is, és valahol ezt észrevette a foglalkoztatási szakbizottság is. Most az innovációs alapból használjuk a jövő építésének előkészítését. Majd meglátjuk, hogy az Európai Bizottság képes-e a feltett kérdésre megválaszolni. Hasznos volt feltenni ezt a kérdést, Portes úr nagy szakértője a kérdésnek, megjegyzést szeretne tenni. Szóval <clears throat> ez a vita visszatérő vita az Európai Szociális Alapról már ezt alapban kapcsolatban már ezt lefolytattuk, csak most egy másik fejezetről beszélünk. Volt már ilyen vita, de két válasz van. Az egyik egyes fejezetek túlfinanszírozottak és nem ö, hatékony így a vita. Tényleges probléma megoldandó az, amiről hallottunk, az alapnak ö, saját finanszírozási módja kell legyen, hogy azt akarjuk, hogy jól működjék. És itt egyáltalán nem értek egyet Aglund kollégával. Ezt a költségvetési program függvényében kell megtenni. Második megjegyzés, semmilyen megjegyzésem nincs azzal az öt javaslattal kapcsolatban, amely elhangzott. Jobban ismerem a portugál helyzetet. Ezen a héten találkoztam ö, a portugál Limon vállalat képviselőivel, Kimonda vállalat képviselőivel, 850 dolgozóról van szó, akik jelöltek, egyesek elmennek továbbképzésre, némi késés van, tény, de ez nem a mi hibánk, ha szabad így mondani. A rendszer a hibás, a rendszer működése. Utolsó megjegyzés azért nem vettem részt a múlt héten, múlt hét elején a költségvetés szavazásán, mert meghívtak, hogy vegyek részt a nemzeti jelöltséggel foglalkozó ülésre. Portugáliában volt ez az ülés, és mivel én vagyok az előadó, és ö, ezt az alapot figyelemmel kell kísérnem, meg kellett figyelnem, hogy meg kell nézem, hogy a különböző országok hogyan látják ennek a jövőjét. A bizottság egy felmérést végzett a különböző országok alapkezelésével kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket a jelöltséggel foglalkozó vezető is megkapta. Mikor ezt lezártuk, jó lenne egy ülés szervezni erről. Ez lenne az a három, a bizottság által javasolt három ülés közül az első. Értékelnénk a helyzetet, és akkor majd látjuk, hogy mit kell módosítani. Köszönöm, kedves kollégám, valóban nagyon jó javaslatról van szó, ami a múlt heti szavazást illeti valóban nem lehetett jelen, de igyekeztünk a lehetőségek függvényében a frakciójának kívánságai mindenképpen tiszteletben tartani, és két olyan kísérleti projektet is támogattunk, amely aztán a végén kis ellenérzéseket váltott ki bizonyos kollégákból. A megjegyzéseket hallottuk. A bizottság, az Európai Bizottság főigazgatója felé fordulok. Az elhangzott Aglund úr által feltett kérdésre kívánna reagálni a bizottság, vagy bármilyen más megjegyzéssel élni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A válasz úgy gondolom a dokumentumokban szerepel, amelyeket a szakbizottságnak kiosztottunk. Itt áll előttem az egyik dokumentum, például a 13 2000, DEC 13 per 2010-es átcsoportesítás iránti kérelem. Az európai globalizációs alap tekintetében ebben a dokumentumban a négyes oldalon szerepel, hogy a költségvetési sort 04 0105-ös alatt mire használunk föl. Ez egy olyan sor, amely pénzügyi számlákra kerül átcsoportosításra, és a tény az, hogy a pénzügyi válság miatt ezen alap tevékenysége nem volt igazán aktív, és a kifizetések is alacsonyabbak voltak. Úgy, hogy igazából kifizetési ö, előirányzat szintjén csak úgy tudtunk eljárni, hogy nehogy hátrányosan befolyásoljuk ezen tételeket, de hát a válság, a gazdasági válság beütött, és a tevékenység is csökkent. Visszaesett. Egy másik kérdést is hallottunk itt e fórumon a, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap finanszírozásáról. Tudomásul vettem az elhangzottakat. Elnök úr, köszönöm szépen! Barbara újra szót kíván kérni, előadóasszony. Köszönöm szépen. Tudomásul vettem mindazt, amit Portas úr ajánlott arról, hogy most újra tárgyalunk valamit, de el kell, hogy mondjam, hogy személy szerint én, mint témafelelős, a frakcióm részéről, a néppárt részéről el kell, hogy ismételjem, hogy hogyan szavaztunk, és egyetértünk azzal, hogy az alapot át kellene gondolni az elkövetkező pénzügyi ö, terv tárgyalása során. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a vitát a költségvetési szakbizottságban folytatjuk ele, vagy jelentősebb egy másik fórumon, Világosnak kell lennünk, itt a költségvetésben tárgyaljuk -e ezt meg, vagy pedig, mint ezt már többször elmondtuk, a másik bizottságban. Marzsra van szükségünk a költségvetési sorak szintjén, de hát azért ez egy nagyon veszélyes út, amin elindulunk. Miért? Mert valahol úgy vagyunk ezzel, mint egy rövid takaróval. Ugye hát csak addig kell nyújtózkodnunk, amíg a takarónk ér. És hát, kapunk egyre másra kérelmeket az igénybevételre, de hát akkor mit teszünk? Egyszerűen elodázzuk a mm, tárgyalást, az eszmecserét egy olyan kompetens, illetékes szakbizottsági vitáig, amely aztán majd átveszi a kérdést. Na most melyik bizottságban tárgyaljunk erről? Elnök, az biztos, hogy a tartós megoldást a súr szakbizottság tudná mindenképpen megadni, de lehet, hogy kénytelenek leszünk még a súr szakbizottsági munka előtt finomra hangolni ezt az alapot. Minden attól függ, mennyi pénzzel ö, rendelkezünk. Ha a válságból kilábolunk, akkor várhatunk a SUR bizottság munkájára és a több éves pénzügyi keret megalkotására. Rendben is van az így, de ha egyre másra kapjuk a dossziékat, a finanszírozás pedig elapad, mert egy, egyre szűkebb keretek között ö, tudunk csak költségvetésből gazdálkozni, akkor új rendelkezéseket kell átgondolnunk. Aglund úr kért újra szót, és nem láttam ugyan Darden urat, de azt hallottam, hogy ő is. Szót kér elnézést, Darden úr, hogy nem láttam meg Darden urat, de hát szélső balra nem szoktam kinézni. Juta asszony is kért még balabról szót, de most Eglund úréja szó. Köszönöm szépen. Valóban sokat kértem szót Először is köszönöm a főigazgató úrnak, aki felvilágosított bennünket a közvetési tétel átcsoportosításával kapcsolatban. Ha megnézzük a többi átcsoportosítást, nos, nem erről a tételről származik a teljes összeg, most nincs itt a papír velem, a teremben, de hogyha megnézzük a régebbi tételeket, akkor nagyon érdekes tudni, hogy miért van pénz itt fontos dolgokra. Itt plusz pénz is található, és minden ételnél megvan a magyarázat arra, hogy miért marad még némi többlet. Az biztos, hogy csökkenés volt tavaly, a felhasználásban. A pénzügyi ö, rendelettel volt ö, probléma, a pénzügyi szabályozással volt ö, probléma, ezért nem sikerült ö, felhasználni. Az ECON szakbizottság is foglalkozik ezzel, nyilvánvaló, ö, hogy nagy szükség van pénzre ebben az ágazatban. Ö, ezt a az elemzést szeretném elmélyíteni, miért nem költik el a pénzt. Erre kell magyarázatot találni, főleg amikor több költségvetési tételről van szó, a bizottságot mm, erre kell ösztönözni. A SUR bizottság is foglalkozik ezzel, de a mi szakbizottságunk is jövőre ezzel kell ö, foglalkoznia. Lemász azt mondta, hogy ö, szeretnénk ide több pénzt, igen, ö, de csak akkor, hogyha ezt fel lehet használni, ö, hogyha ö, ezt az EGF ö, fel tudja használni. Monsieur Köszönöm, Darden úr. Köszönöm, elnök úr. Két gondolatot engedjenek meg először is. Az átcsoportosítással kapcsolatban Portas úrhoz csatlakozom, és Matera asszonyét is osztom. Utaltunk az itteni viták során az átcsoportosítások problematikájára, és az én frakcióm ellene van ezen átcsoportosításoknak, és ennek hangot adtunk a múlt heti ö, ö, szavazáskor is a módosítón keresztül. Nem szeretjük az ilyen átcsoportosítási technikákat, még attól függetlenül, hogy milyen, milyen forrásokról, előirányzatokról legyen, van szó. A 2011-es költségvetéssel kapcsolatban elkezdtük a munkálatokat, a SUR bizottságnak is foglalkoznia kell majd ezzel. Az alapot tehát körbe kell járnunk, mert számos kérelem érkezik, és attól tartok, hogy ezen kérelmek száma nem fog csökkenni. Második gondolatomat pedig hadosszam meg önökkel, a főigazgató úr válaszával kapcsolatban nem lehetünk megelégedettek egy ilyen válaszsal. Valahol ellentmondásos, hogy válság idején kihasználatlanul maradnak alapok. Holott a kis és középvállalkozásoknak a válságos időkben komoly igényeik vannak, ki kell még fejtenünk azt, amit hallottunk, miért is marad kihasználatlan ez az alap. Szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság további magyarázatokkal szolgálna. Igen, köszönöm szépen. A válság valószínűleg ellentmondásos hatásokkal bír, mert egyrészt plusz szükségletek vannak finanszírozásban a vállalatok számára, de kevesebb a válságban a program. A bankok hónapokon keresztül a beruházásokat nem finanszírozták. A legtöbb európai országban, szemben az usa a legtöbb beruházást főleg bankok finanszírozák. Az usa a pénzügyi piacok Márpedig, hogyha a bank nem ad kölcsönt, nincs beruházás, akkor kevesebb innováció finanszírozási kérelem is van. Ezért nem látjuk teljesen világosan a helyzetet jelenleg. Az utóbbi hónapok nem tükrözik a tartós helyzetet a kollégák által feltett kérdések azonban olyanok, amelyekre feltétlenül választ kell találnunk. Hauk asszony a büdzse alelnökeként és a sör tagjaként is kíván szólni hozzánk, gondolom. Igen, Barbara is ezt mondta, teljesen igaza van. 2010 ben a SUR bizottság, politikai kívások bizottsága a ö, végső jelentését le fogja tenni az asztalra. Akarunk-e más alapot, vagy a jelenlegi alap virtuális, vagy más költségvetési tételben kell a pénzt gyűjteni? Ez az, ami eldöntendő. Erre júniusunk van időnk. Mi azt kell világosan lássuk egyik költségvetés évben a másik után, hogy ő mit mond ki a jogalap. Hadlund hát, kolléga azt hiszem, ezt világosan megfogalmazta. Az elnökünk elmondta, sok olyan vállalat van, amely egyelőre nem kíván növekedni, nem kíván finanszírozást. De én azt láttam, hogy ö, nekem panaszkodnak a váltvezetők arról, hogy a bankok nem kívánják, nem állnak készek arra, hogy az Európai Unió eszközei továbbítsák. Ezt látok a kis és középvállalatok tevékenységének előmozításánál. Nem elég jól szervezett ez az eljárás, ezért a címzet nem kapja meg a pénzeszközt. A bizottság meg kéne vizsgálja, fel tud-e lépni, hogy segítsen a vállalatoknak a parlamentnek megvan a maga költségvetése. De hogyha ö, nem sikerül felhasználni a pénzt, akkor mi ennek az? Már pedig évről évre ez ismétlődik. A Sor bizottságban ezzel foglalkozni kell. Remélem, hogy a parlamentben mindannyian ö, vagy legalábbis a többség ilyen véleményt fog képviselni. A jogalap létezik minden esetre, meg kell találni a megoldást a jövő évi költségvetésre. Vagy pedig azt megvizsgálni, hogy a jelenlegi jogalapal tudjuk-e mindezt finanszírozni. Nos, hogy mit kaptak a globalizációs alapból a tagállamok. Ez elége arra, hogy a tevékenységüket finanszírozzák. Megvan a keret, de az nem elégséges. Havel. Köszönöm szépen, Jota Havel úr. Tak já bych měl na začátku eh, jednu poznámku, to je, že ten problém, který... Csak egy megjegyzésem lenne, az a probléma, amelyet látunk, egy rendszer probléma. Ha ilyen az európai ö, pénzügyi rendszer, finanszírozási rendszer, akkor ezzel kell dolgoznunk a ö, rugalmassági ö, eszköz elemi felhasználásáról van szó. Az a kérdés tehát, hogy mennyire tudunk a megoldás felé előrelépni. Mennyire hoz ez majd eredményt. Más megjegyzés, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap szintén bír saját forrásokkal, de amit a főigazgató úr mondott, az teljesen világos volt. A rendelkezésünkre álló források kiegészítő jellegűek. Most gazdasági válság van, a tapasztalatunk azt mutatja otthon is, hogy a vállalatok a tevékenységet korlátozzák, nem finanszíroznak plusz projekteket. Kevesebb a projekt, egyrészt, másrészt pedig a finanszírozási eh, lehetőség fennáll az európai globalizációs alkalmazkodás alappal kapcsolatban. Logikus tehát a következtetés, és, és örülök, hogy ilyen eszközök vannak, és akárcsak jött a, eh, szeretném, hogy az innovációra használják fel, de ez egyre nem lehetséges. Köszönöm szépen. Elnök. Ez világos, eh, de válság időszakban, ha nincsen perspektíva, hogy gyorsan új eladási lehetőségek vannak, akkor egy vállalat számára nagyon ö, veszélyes új projekteket beindítani. Ö, nemzeti társfinanszírozásnál ö, van több tételnél társfinanszírozás, de ö, gyakran a ö, közféra se tud ö, finanszírozni. Nos, egy összehasonlítást szeretnék mondani az egészségügyi politikából, amikor járvány van, általános influenza járvány, akkor több pénzt költenek a betegek gyógyítására, mint az olimpiai bajnokok felkészítésére. Pedig sokkal kellemesebb az olimpiai bajnokok edzését biztosítani pedig Árton úr kért szót, és ezzel véges lesz a vitának. Van a collega Haaklunds, die wil ik eh, van harte ondersteunen. Maar ik wil er ook nog verder in gaan. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örültem, hogy a kollégáim megjegyzéseit végig hallhattam, hallgathattam. Azt gondolom, a folyamat viszont hosszas lesz. A tagállami vállalkozások ugyanis hogyha a akár a nagy vagy a kisvállalatokra gondolok, hát különböző elbírálásban ö, részesülnek. Való igaz, hogy a tagállamoknak kellene megvizsgálniuk, hogy a házuk táján mit lehet tenni. Nos, köszönöm szépen, kedves kollégák. Lezárhatjuk a vitát azzal, hogy megállapítjuk, hogy ami az ír kérést Ez Az ötödik pontja a napirendnek az szerepel, hogy a véleményt október 26-án fogja elfogadni a foglalkoztatási bizottság, és a KOBU is ugyanakkor kell ö, ezt tárgyalni, hogy aztán novemberben ez a plenárisra kerüljön, ami azonban a portugál ügyet illeti, a hollandot, spanyolt és a Dánt, ez a 8, 9, 10, 11-es pontja napirendnek. A Foglalkoztatási Bizottság a véleményét a négy ügyben szeptember 30-án mondott véleményt, és holnap kellene szavaznunk. Előadó asszony. Igen, köszönöm szépen, tökéletes. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az ír kérés kapcsolatban a módosítókat október 20-áig lehet beadni, ezt mondom a kollégáknak, mert láttam, hogy élénk a vita, és talán lesznek más módosítók is. Très bien, je vous remercie. Rendben. Hát látták, hogy milyen helyzetben vannak írbarátaink az utóbbi napok döntései, meg az ír kormány hozott, oda vezetett, hogy a deficit, az ami deficit 32 százaléka a GDP-nek. Egy év van A cél továbbra is az, hogy 3 ra térjenek vissza 2014-re. ez részemről e, némi rémülettel tölt el. Hát, ez, ez nem semmi idézőjelben. Milyen helyzetben leszünk, amikor egyeztetni kell a költségvetési tanácsban a 2011-es költségvetést? nem ö, látom világosan, ö, hogy hogyan kérjük Írországot majd arra, hogy két-három százalékkal ö, növelje a deficitjét, hogy az európai programokat finanszírozza. Barbara újra, Barbara. Presidente, quasi che ci preso oggi. Elnézést kérek, elnök úr, hogy újra szót kértem, de most már annyira szeretek szóhoz jutni, tévedtem. A módosítók benyújtásának határideje Írországgal kapcsolatban a október 15, nem pedig 20, ahogy az imént mondtam. A 10 október 15-én 10 óra, hogy le tudjuk fordítani minden nyelvre módosítókat. Köszönöm tehát az 5, 8, 9, 10, 11-es pontokkal foglalkoztunk, 6-os pont elhalasztva, mint ahogy az előbb mondtam, maradt a 7-es pont, köcsvetés módosítási tervezet, 6-os Gualtieri úr nincs itt, Súrján úr be tudja ezt mutatni. 6-os pont, Súrján úr, tessék! Köszönöm, elnök úr. Legjobb tudomásom szerint teljes egységben vagyok a raportőr társammal, és azt ajánljuk, hogy változástárs nélkül fogadja el a tisztelt bizottság ezt a hatos számú módosító, költségvetés módosítást. Itt tulajdonképpen ugye arról a régi vitáról is szó lehetne, hogy költségvetési szempontból semlegese ez az új külső szolgálat felállítása, vagy sem. Jól tudjuk, hogy nem semleges, mi sose hittük, hogy semleges lesz, csak szép ígéretek formájában hangzott ez el. Most itt van az orrunk előtt, látjuk, hogy ez bizony azért némi extra pénzbe is kerül. A terveink, közös terveink azok voltak, hogy már idén tavasszal, áprilistól ez a szervezet föláll. Jelenleg ott tartunk, hogy novemberben talán felállhat. A hatos számú módosítás még abból a feltételezésből indult ki, hogy ebben az évben három hónapot fog működni a szolgálat, és ehhez megfelelően szükséges pénzeket biztosította a módosító javaslat. Most, amikor már látjuk, hogy csak két hónapról van szó, elméletileg föltehetnénk a kérdést, hogy ezt az egyharmad részét azt vegyük le belőle. A jelentéstevők azonban úgy gondolják, hogy ennek elég nagy veszélye van. Ha mi most, amiután a tanács legjobb tudomásom szerint ezt az anyagot így jóvá hagyta, módosítással élünk, akkor ebből konciliációt kell tartani, ez nyilvánvalóan egybeesik majd a nagy konciliációval, és ez azt jelenti, hogy még novemberben sincs garantálva, hogy a folyamat megindulhat. Én azért azt gondolom, hogy kisebb baj származik abból, hogy a pénzt az induláshoz most odaadjuk, mintha e, tovább rontjuk nemzetközileg is azt a képet az Európai Unióról, ról, hogy képtelen valamit elintézni, képtelen időben értelmes döntéseket hozni hogyha valami fergeteges nagy túlköltésre volna lehetőség, amit egyébként nem hiszek, akkor a bizottságnak még mindig módjában áll valamilyen átcsoportosítási javaslattal élni, de ez már egy későbbi dolog. A hagyományos transferek nem fognak szóba jönni, hiszen itt most egy új intézményt, egy új fejezetet hozunk létre, és a fejezeten belüli átcsoportosításnak nem lenne értelme. Egy szó, mint száz, én nem ragoznám tovább. Az a véleményem, hogy ezt a, az előterjesztést most részben egyébként a bizottság és a tanács felé való, mint egy jó akaratú jó akarat kifejezéseként is szavazzuk meg. Van számos olyan pont, ahol sokkal keményebb összeütközésekre fog sor kerülni. C'est cela, je vous remercie. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un budget... Nagyon szépen köszönöm. Igen, itt a 6 2010-es számú költségvetés módosítási tervezetről van szó, 2010 végén Európai Külügyi Szolgálat. A módosítók, amelyekre holnap délelőtt visszatérünk, működési eszközeinek egy részét tartalékba helyezni. Görán. Mit szeretne mondani? Tessék. Very short. Eh, Köszönöm szépen, nagyon röviden fog foglalkozni. Gualtieri úr elnézést eh, kér az én révemen, amiért nem tud jelen lenni, de azt kérte, hogy erősítsem meg, amit Surján László mondott, hogy eh, javasolja módosítás nélkül elfogadni, mivel ez alapvetően csomag megállapodás része az októberi ülésszakom. Portás. Köszönöm, Görán. Portás úr. Igen, elnök úr. Egy, egy kérdésem lenne Súrján kollégához. Nem értettem teljesen tisztán valamit. Lehet, hogy rosszul értelmeztem a tolmácsolást, de amit én értettem, az a következő. Maga a szolgálat november előtt nem kezdi meg a munkáját, viszont az átcsoportosítási javaslat három hónapra szól, nem pedig két hónapra. Ezt megindokolta valami? Mert itt esetleg ilyen különleges kifizetésekről nem lehet szó, akkor miért kell átcsoportosítanunk? Egy olyan költségvetés esetében, amely nem, alul fizetett előadó úr. Uh, I think that the translation... Azt hiszem, hogy jó volt a tolmácsolás. Tényleg arról van szó, hogy három hónapos terv volt, és két hónapos megvalósulás. Tehát elvileg lehetséges lenne csökkenteni a az összeget, de eljárásokból ez késedelemmel járna. Ez a késedelem a megállapodások ellen hatna. Költségvetésileg gondolkozva észszerű lenne csökkenteni. De vannak más érdekek és azt hiszem, hogy nem nagy összegről van szó. Azt javaslom, hogy kövessük a dokumentumot. Az a kérdés, hogy miért három hónap? Azért, mert amikor elkészítették a ö, költségvetés módosítást, akkor feltételezték, hogy három hónap lesz. Most, hogyha módosítjuk és megvitatjuk, akkor már csak egy hónap lesz. Ez <clears throat> olyan kérdés, hogy egyszerűen rossz képet vet az Európai Unióról. Eljárás. Kérdés, hogy kit lehet felhívni. Oui, merci, monsieur Artong. Artong úr, tessék. Voorzitter, ik had een vraag eigenlijk eh, voor morgen willen bewaren, maar omdat het nu ook in deze eh, opzicht wordt... Köszönöm szépen, elnök úr. Én ugyanezt a kérdést szerettem volna feltenni, de hát eh, most egy másikat is tennék föl. Lady Ashton azt mondta, hogy a külügyi szolgálat költségvetési szempontból neutrális lesz. Most viszont 18 milliót kérnek tőlünk 110 valahány új álláshelyre. Hollandiában is begyűrűzött már a válság, úgyhogy mi lesz a vége ennek a költségvetésnek? Hol áll le ez a folyamat? La neutralité. Kedves kollégák, a semlegesség figyelembe kell vegye, a 28 költségvetést. 27 nemzeti és a 28. Itt a labda tagállamok tér felé van. Ezt mondom a kormányomnak is Franciaországban. Két módja van, hogy felfogjuk ezt a ö, külügyi szolgálatot. Az egyik az, hogy azt mondjuk, hogy 27 nemzeti diplomáció van, ez egy 28 hogyha ez a választott opció, akkor ez tévedés pénzügyi szempontból, bürokratikus szempontból, diplomáciai szempontból. Másként is fel lehet fogni. Ezen túl egyes nagy diplomáciai kérdéseket európai szinten és a nemzeti szinten közelítünk meg, és európai szintre átteszünk nemzeti eszközöket, ha nem csak, ha ezt választják akkor nem csak nő, akkor nem arról van, nem lesz növekedés a közkiadásban, sőt, csökken, mert 10-20 év múlva egy európai külügyi szolgálat lesz 27 tagom. Ez óriási megtakarítás, ez politikai döntés kérdése. Ami a semlegességet illeti, Világosan kell látni a 18 millió, ami pluszban szerepel, ami jövőre megfelel 34 milliónak egy teljes év. Nagyságrendileg. Ez valójában átcsoportosítása a kiadásnak, a tanács, a bizottság részéről a külügyi szolgálatnak. A külügyi szolgálatnak plusz eszközökre van szükség szüksége, mert létrehozunk egy asszonyat, ami nem létezett eddig, és amelynek megvan a tízes költségvetési rubrikája. Ö, oda kell figyelnünk ö, arra, ö, hogy az utazó sebesség egy év múlva, két év múlva, ezt ö, a következő költségvetési előadóknak mondom, a 2012-es, 2013 asra foglalkozóknak. Meg kell vizsgálni, hogy milyen megtakarítás sikerült elérni a többi intézményben és a tagállamokban, szemben azzal, hogy nőtt a személyi állomány, a ö, működési előirányzat, ö, amelyet Eston asszony és a szolgálata kapott. Nos, ezzel kapcsolatban más nem kért szót, akkor holnap szavazni fogunk. Azt jelezik nekem, hogy öt módosítót nyújtott be Greszlasszony, és ezeket most fordítják az EU minden nyelvére. Remélem, hogy ma este rendelkezésre minden nyelven, és minden frakció elké- előkészítheti a szavazást. Már rendelkezésre áll angolul ami Gressle asszony anyanyelve. Költségvetési szempontból. Arab számok vannak ott is, <clears throat> de hát inkább ellene van. Nos, holnap lesz erről szavazás. Nos, köszönöm szépen. Ez volt a hetes pont. Most akkor áttérhetünk a 12-es, ez holnap lesz a szavazás, tehát holnap Surján úrtól kérdezem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 szavazás lesz átcsoportosításról. Az első négy az ö, a globális alkalmazási alappal kapcsolatos, amiről most folytatunk vidát, holnap szavazunk, és a többi intézménynél némi átcsoportosítás <clears throat> Manka úr távollétében a szocialista frakciótól kérdezem, hogy a frakcióból valaki helyettesíti Manka urat, vagy én kell helyettesítsem, amely esetben utasítást fogok kérni az előadótól, és én az ó, ő szó csöve leszek. Ez majd ma este kiderül. 13. pont volt az. 14. pont, 15., 16., 17. Semmi mondani való a ma délutáni napi rendet. Tehát befejeztük a ö, az előadók, ma, a koordinátorok maradjanak, helyes vitazelnek, és velük folytatjuk a munkát. Néhány percre felfüggesztem az ülést, onnan folytatjuk a koordinátorokkal.